It's just like for, you Colleagues. Jó reggelt, kollégák! Először is hadd kérek elnézést, bocsánat, hogy késtem. Talán ezért le is kéne mondanom. A napi rendtervezet elérhető, mindenkinek megfelele ez a napi rendtervezet, kérdezem. Jó. Egy látogatói csoportot szeretnék köszönteni alsó száz országból. Meissner asszony, Gezine Meissner asszony meghívására vannak itt a körünkben és a csoporton belül van három ifjú hölgy is, akik elképzelhető, hogy előbb-utóbb majd az európai parlamenti választásokon is indulnak. Ifjú politikusok tehát, örülünk neki, hogy itt üdvözöljük Önöket körünkben a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságban. Now the results of the... A tegnapi koordinátori ülések, koordinátori ülés beszámolója a DG Move prezentációt tartott a repülésbiztonsági kérdésekről, milyen tiltások milyen ö, tiltások érvényesek jelenleg a közösségben. Mi ezt fekete listának hívjuk, ők ezt nem szeretik, mi így hívjuk azért. A koordinátorok tudomásul vették a bizottság tájékoztatóját. Aztán tudomásról vettük a komitológiai newslettert, a 10, 11-es és 12-es szám márciusban jelent meg. Gross úr számolt be a madeirai delegációról. Véleményem szerint ez nagy siker volt. Köszönjük azoknak, akik a delegációval utaztak, különös tekintettel Gross úrra, aki a nevemben foglalkozott ezzel. A következő napi rendi pontunk Now we can start voting. We want to... Kezdjük el a szavazást. Azért kellett a munkatársaimnak helyet cserélni, mert ezen az oldalamon van a szavazógép. Először ellenőrző szavazás következik. Így azok, akik alsó százországból érkeztek, egy kis tejet is csöpögtethetnek még a teájukhoz. az eredmény, a szavazás eredmény csak a kis képernyőn láthatják, nincs ugyanis nagy kijelző. Van erről? Mindenki szavazott? Jó. Ez megfelelő. So, let's start the vote. Akkor kezdjük a szavazást. az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának bevezetéséről szóló megállapodás jóváhagyása. Egy szavazás lesz, megnyitom a szavazást. As everybody voted. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Ez az egyébként a Fidance jelentés, ezt nem mondtam. 28-al szavaztak mellette, ketten egy két tartózkodás volt, elfogadtuk. Gratulálunk Fidance úrnak, itt van Kárló. Látható, hogy mekkora népszerűségnek örvend Carlo és a jelentése. Következő napirendi pontunk. A tengeri területrendezés finanszírozásáról szóló megállapodás jóváhagyása. Gezine Meissner asszony a jelentéstevő, megnyitom a szavazást. Has everybody voted? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 26-an szavaztak mellette, négy ellenszavazat volt, két tartózkodás, ezt elfogadtuk. Gratulálunk, Meister asszony! Gezine, did you want to say a word after van hozzászólni valód? Gone. Yeah. Most mondja? Michael. Michael. Nem halljuk a hozzászólót, mikrofont kérünk. Igen, én összetévesztettem a gombokat és a fényeket. Szeretnék köszönetet mondani azért, mert eh, ez tényleg egy eh, bonyolult folyamat volt, és nem hittem volna, hogy ilyen jól eh, sikerül majd ez, hogy ilyen jól működik az árnyék jelentéstevőnkkel, Wernerrel, és Kirtel és Spirosszal. Nagyon jól el, együttműködtünk megértettük, hogy mindenképpen módosítani kellett, a tanács kemény dió volt ebben az ügyben, de most aztán itt van ez a megfelelő ellenőrzött tervezési folyamat, és remélhetőleg ez így a jövőben megfelelő lesz, és megállja a helyét ez a jelentés a jövőben. Még egyszer köszönöm szépen. Thank you for that. Köszönjük szépen. Következő szavazásunk. Az elsegélyhívó szolgáltatásról szóló megállapodás jóváhagyása. Philip, de Bakker tehát megnyitom a szavazást. Has everybody voted? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást, de csodákra mindig van lehetőség. 23 a szavaztak mellette, heten ellene két tartózkodás volt. Elfogadtuk Gratulálunk, Debaker úr. Now, before we move on, we... Mielőtt tovább haladnánk, egy fényképet fogunk készíteni. Kérem minden, kérek mindenkit, kérem a képviselőket, hogy fáradjanak ide a kör közepére, és utána folytatjuk. És kérem a többieket, a nézőket, hogy egy kicsit legyenek türelemmel, ami, amíg mi magunkat szépítgetjük. Oh, Az elnök még anyakendőjét is felveszi, ha tudja.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 Kedves kollégák, a szakbizottság öt éves jelentéséhez csatoljuk a fotót, biztos mindenki kap majd egyet. Ez szerves része lesz jelentésünknek. Ez az utolsó fényképünk, a jövő héten ez elkész, jövő hétre ez elkészül, kinyomtatjuk és meg is fogjuk ezt kapni a szakbizottságtól az öt éves jelentéssel együtt. Ez nagyszerű. Ez alkalommal másképp járunk el a jelentés tevő képét is oda tesszük majd a jelentésre. A fotó pedig, a családi fotó jövő hétre készül el. És akkor nézzük a napirendünk következő pontja. Az unió repülőterein a zaj védelem összefüggő üzemeltetési korlátozások. És egy korty teja, mondja az elnök. Leichtfried jelentés. Nem tud itt lenni, ezért készített nekem egy jegyzetet, ezt fogom felolvasni, tehát a jegyzet a következő. Az előadó üdvözli a tanács első olvasatban elért állásfoglalását, amely tükrözi, hogy a háromoldalú egyeztetések milyen eredményt hoztak, amelyet a szakbizottság 2014. februárjában jóvá is hagyott. Az előadó elégedett a tárgyalás eredményeivel. A parlamentnek sikerült megőriznie nagyon sok fontos rendelkezést, például az egészségügyi aspektusokat, a, az ártalom enyhítés, a kárenyhítés meg fogják említeni ebben. Emellett a környezetvédelmi hang, ö, hatásokkal kapcsolatos irányelvet is figyelembe vesszük, valamint a ö, 2014 ö, gyes irányelvre történő utalást is figyelembe fogjuk venni. Ami az állampolgárok tájékoztatását illeti, az illetékes hatóságoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a működéssel kapcsolatos korlátozásokról szóló információkat ingyenesen tegyék azok hozzáférésére, rendelkezésére, akik a repülőterek közelében élnek, illetve a hatóságok számára is. A vizsgálathoz való jog, mielőtt a korlátozást bevezetik, ezzel kapcsolatban hatóságoknak tájékoztatniuk kell a tagállamokat, a bizottságot és az érdeket feleket is. A bizottság három hónapon belül felülvizsgálhatja a tervezett folyamatot, amennyiben a folyamat véleményed szerint nem tesz eleget a szabályoknak. Tájékoztatnia kell az illetékes bizottságot, és ezután a hatóság tájékoztatnia kell a bizottságot a változtatásokról a helyi hatóságot viszont nem kötik a bizottság utasításai a zajjal kapcsolatos korlátozásokra vonatkozó utasításai, például az éjszakai tilalom. Ez az erőteljes szubszidiaritásról szóló parlamenti vélemény támogatja meg. A tanácssal való tárgyalások sikeres eredményére való tekintettel az előadó azt javasolja, hogy a szöveget jelen formájában fogadják el. Szeretné hangsúlyozni azt is, hogy ha tartanánk magunkat a megállapodáshoz, akkor a potenciális módosításokat le kell szavazni. Ez volt eh, Leichtfried úr jelentése. Kérem jelezzék, ha felszeretnének szólalni. Foster Jackie az első. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Köszönjük szépen Jörgnek, aki ma nincs itt velünk. Nagyon jó munkát végzett el, és a tanácssal lefolytatott tárgyalások, valamint az egyéb felekkel lefolytatott tárgyalások is konstruktívak voltak. Jó következtetésre jutottunk. Nagyon fontos volt az, hogy az ICAO megközelítésével, a nemzetközi egyezményekkel összhangban járjunk el. Tulajdonképpen így is járunk el Európában, és a jövőben is így fogunk eljárni. A számunkra azonban a létfontosságú, legalábbis itt, de az Egyesült Királyság számára is a szubszidiaritás kérdése. A repülőtereink, valamint saját politikusaink és a helyi szint is részt kell, hogy vegyenek a vitában. Nagyon jól működött ez az eljárás a múltban, és szeretnénk arra rendkívül gyümölcsöző repülőgép ipart magunkénak tudni, ez nagyon fontos az ellátási szem, lánc szempontjából is, és ez a megfelelő út előre. Egyetértek azzal is, hogy jelenleg nem feltétlenül van szükség módosításokra. A tagállamok a már meglévő szabályokkal dolgozni tudnak, és hogyha problémájuk van, akkor ezt jelezhetik is felénk gondolom. De általában véve nagyon jó ez a megállapodás. Úgyhogy még egyszer köszönöm szépen az előadó munkáját, köszönöm. Lichtenberg asszony. Igen, nagyon röviden még szeretnék valamit elmondani. Igen, Leichtfried kolléga nagyon jól tárgyalt, tiszteletben kell tartani az eredményt. Azért, mert ez az eredmény is tiszteletben tartja a különböző szabályokat, amelyek érvényben vannak a repülőtereken, és ezzel a szubszidiaritást is. Nem öncélról van itt szó. Az ügy természetéből fakad az, hogy itt a helyi feltételeket, körülményeket mindenképpen figyelembe kell venni. A szelet, a települések közelségét, a hegyeket, közeli hegyeket, stb. Úgyhogy éppen ezért kell figyelembe venni a szubszidiaritást, ez indokolt. És az a salamoni döntés, amelyet itt figyelembe vettünk a bizottsági jogokra vonatkozóan, rendben van, véleményem szerint. Egy problémám továbbra is van. Az úgynevezett balanced approach, kiegyensúlyozott megközelítés. Igen, tudom, hogy vannak nemzetközi egyezmények, de a nemzetközi egyezmények esetében is mindenképpen lehet bírálni azokat. A kiegyensúlyozott megközelítés számomra rendkívül problematikus megközelítés problémás ez, hogyha más területekre kiterjesztjük, mert az egészségvédelem már csak ott lesz lehetséges, ahol olcsó. És ez nagyon-nagyon nagy probléma, ez előtt állunk. Hogyha ezt az elvet más területekre is kiterjesztjük, akkor az egészségvédelem nek mindenképpen olcsónak kell majd lennie, és hogyha nem lesz olcsó, akkor nem lesz egészségvédelem sem, és ez alapvető probléma, ez jelentkezik a kiegyensúlyozott megközelítés kapcsán. Mindenképpen szeretnék erre utalni, azért, és az, bátorkodom ezt jelezni, sajnos, sajnos nagyon nagy problémákat, gondokat láthatunk majd egészségügy területén, zaj terhelés miatt. És még egyszer mondom, hogy az egészség ennek megissza majd a levét. Okay, Commission? Bizottság? Yes, very briefly. Thank you, Mr. Chairman. Igen, nagyon röviden. Köszönöm szépen. Tudom, hogy nehéz ebben a teremben. Mindjárt ön is sorra kerül. Meissner asszony? Matthew, te voltál az első? Nem, jó, akkor mondom én először. Természetesen fontos az egészségügyi aspektusokra is odafigyelni a repülőtéri zajok kapcsán, de azért mégiscsak ellentmondok kolléganőmnek. Azért, mert a mostani tárgyalási eredmények alapján láthatom azt, hogy tiszteletben tartották azt, ami a parlament számára fontos volt. Hát igen, a kiegyensúlyozott megközelítés magában rejti azt a kockázatot, hogy valamit ki kell hagyni majd. De, de nem, az értelmezésed nem állja meg a, helyzé, a helyét azért, mert az egészségügyi okokat is figyelembe veszi a végső eredmény. nem mondhatjuk azt, hogy olyan szabályt, olyan jogszabályt fogadunk el, amely az emberek egészségének árt, mert véleményem szerint nem így van. Rendben van. Van-e még valaki más, Mátyó? Also, um, unser Berichterstatter... Árnyék előadónk, a kolléga nem tud ma itt lenni, de ő is egyetért az eredménnyel. Az, ami számunkra fontos volt a bizottság javaslata szempontjából, az olyasmi, amivel kapcsolatban kompromisszumot tudtunk tanúsítani. Nagyon sajnálom azt, hogy az egész csomagból, melyel kapcsolatban ö, nagy erőfeszítéseket tettünk, csak a zaj maradt a végeredményben, de azért reménykedem abban is, hogy más dossziékat is megtárgyal majd a tanács. Ami pedig a balanced approach megközelítést illeti, pontot illeti, Gézin kolléganőmet támogatnám. Mondanék egy példát a régiumból. A mi környekünkben több milliót fektetünk be azért, hogy a zajt csökkentsük, hogy az emberek egészségét védjük. Ez jó példa. A gazdaság, a környezet, valamint az emberek egészsége így összhangba hozható egymással. Ez a dosszié ez, az ilyen helyzeteket nem zárja ki, sőt, még támogatná is az ilyen helyzeteket. És ezért mondom azt, hogy Európa nagyon sok régiójában ez a javaslat oly módon értelmezhető, hogy a védelem lehetséges, lehetséges lesz ez majd a jövőben, és ezt hangsúlyoznunk kell. Ne azt a benyomást keltsük az emberekben, hogy kevesebbet aggódunk az emberek egészségéért, mert ez nem így van. Ez a mi esetünkben sem volt így, és a jövőben sem lesz majd így. Azért, mert ami a repülőterek vonzás körzetében az egészséget illeti, ez az egyik legkényesebb téma, a múltban is az volt, a jövő, és a jövőben is az lesz majd. Mindenképpen hangsúlyozni szerettem volna, hogy az emberek egészségét figyelembe vesszük, és mm, szerettem volna megemlíteni, hogy az én környékemen, az én régiómban volt példa nagy erőfeszítésekre ilyen irányban. Now, commission. A bizottság következik. Köszönöm, elnök úr. Ahogy említette, Lajos Fridor elég jól tárgyalt, mármint ellenünk, bizonyos dolgokban bizony be kellett adni a derekunkat, például a vizsgálati jog, delegált aktusok. Ezeken a területeken nem sikerült annyit elérni, mint eh, szerettük volna. Ebben a rendeletben az új szabályok a döntéshozatali folyamat különböző lépéseit megfelelően harmonizálják a bevált gyakorlatokat, tehát a mostani irányelv értelmében a bevált gyakorlatokat sikerült összegyűjteni többek között a megfelelő döntéshozatalhoz tudományos igényű adatokat tudunk majd gyűjteni, illetve az összes érintett féllel egyeztetni kell. Úgy érezzük, hogy ez a rendelet mindenképpen előrelépést jelent a mostani irányelvhez képest, az emberek helyi döntéseket is tudnak hozni a különböző zajjal kapcsolatos megszorításokkal kapcsolatban, de fontosnak tartom, hogy költséghatékony megoldást jelentsenek ezek, az egészségügy és más célkitűzéseket ezáltal lehet majd elérni. Tehát az érintett felek érdekében történik mindez, és mondom, a döntéshozatal helyben történik. Ez javulás, és kérjük ezt a szakbizottságot és a parlamentet is, hogy támogassák az anyagot. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Április 3-án 5 óráig, délután 5 óráig lehet benyújtani a módosítókat. A szakbizottságban április 10-én szavazunk. Köszönjük. Következő napi rendi pontunk a tematikus főosztály ismerteti a bioüzemanyagoknak a különböző közlekedési módokra gyakorló hatásáról szóló tanulmány. Morális asszony van itt körünkben. Moráli asszonynak meg is adom a szót, kérem, hogy ismertesse a tanulmányt. Köszönöm szépen mindenkinek, jó napot kívánok! Megköszönöm a lehetőséget, hogy ennek a tanulmánynak az előzetes eredményeit bemutathatom. A bioüzemanyagok különböző közlekedési módokra gyakorolt hatásairól szól a tanulmány. Ez egy átfogó tanulmány. A bioüzemanyagokról szól az első és második generációról, tehát a létező és kifejlesztett bioüzemanyagokról, ennek az aspektusát vizsgáljuk, az ellátás biztonságát, a foglalkoztatás, a klímára hat, gyakorolt hatását, a, a mezőgazdaságra való hatását, illetve a különböző motorokhoz vagy gépjárművekhez képest mennyire kompatibilisek ezek a bioüzemanyagok. Megnézzük tehát ezeket az aspektusokat, hogyan lehet ezeket javítani. Rövid prezentáció az enyém. Azt hiszem, sikerült a legfontosabb dolgokat kiemelni. Az egyértelmű üzenet az, hogy egy egyértelmű üzenetet szeretnénk váltatni. Nézzük először az ellátás biztonságát. Ez az EU bio üzemanyagokkal kapcsolatos szakpolitikának egyik legfontosabb pillére nagyon fontos az, hogy a közlekedésben a források diversifikációját ez is jelenti. 2011-ben a közlekedési, bio, a közlekedésiben használt üzemanyagok 5,1%-át váltotta fel a bioüzemanyag. Ennek egy részét biodízelként importáltuk. Európában a kereslet ezen a téren nagyobb, mint amelyet elő tudunk állítani, tehát ezeket importálunk. Etanolt viszont exportálni is tudunk, illetve takarmányt is, öm, takarmányt is ö, importálunk, hogy előállíts, előállítsunk bioüzemanyagot. Az előrejelzések szerint 2020-ra a bioüzemanyagok 10 milliárd liter üzemanyagok üzemanyagot takarítanak meg. Nézzük a foglalkoztatásra gyakorolt hatást, ez is nagyon fontos pillér a szakpolitikának. A bioüzemanyagoknak lehet pozitív hatása a gazdaságra, főleg helyi szinten, illetve a foglalkoztatásra helyi szinten. Vidéki területeken mindez hatással van a mezőgazdaságra, illetve a finomítókra de gondolni kell arra is, hogy megvan az ellenkező hatás is, például a különböző támogatások indexálása, vagy a magasabb üzemanyag árak miatt. A tanulmány ezzel is foglalkozik, és azt találtuk, hogy az összesített hatás semleges, de ez végül is normális a, hogy amikor a szakpolitikák esetében különböző mellékhatások vannak, akkor hosszú távon át, általában ezek kiegyenlítik egymást, ez végül is nem meglepetés. Tehát a pozitív hatást az egyéb negatív mellékhatások csökkentik. Mennyibe kerül a bioüzemanyag? Mennyibe kerülnek a támogatások? Ezeket az EU-ban támogatjuk, a bioüzemanyagokat támogatjuk, és a támogatás költsége 2000 2011-ben 7 és 8,4 milliárd euró közötti összeg, ez személyenként 14-17 euró. Honnan erednek ezek a költségek? Magasabb előállítási költségek miatt a bioüzemanyagokat költségesebb előállítani, mint a hagyományos üzemanyagokat. Az előállítás költsége a magasabb árak 67%-át teszik ki. Az árkülönbség másik része pedig az administratív és egyéb költségek teszik ki. De mondom, a legnagyobb hányadát az árkülönbségnek a termelési költség, az előállítási költség teszik. Ezt kell tehát lecsökkenteni, azt kell elérni, hogy a kétféle típusú üzemanyag előállításának a költsége egyenlő legyen, vagy közelebb álljon egymáshoz. A mezőgazdaságra gyakorolt hatás következik. A biodízerről fogunk először beszélni. Az elmúlt évtizedben nőtt a növényi olaj iránti kereslet az EU-ban, ennek a felét importból fedezzük, tehát nagyon sok növényolajat, főleg pálmaolajat importálunk az EU-ba. Ennek komoly hatása van a széndiokszid kibocsátásra. A pálmaolaj, és erről majd később még beszélek, a pálmaolajat Ma- Malajziában és Indonéziában állítják elő, és az ottani földterületek víz egyensúlyára ez nagyon komoly hatással van, és így a széndiokszid kibocsátás is jelentős. A pálmaolajnak csak egy részét használjuk biodízel előállítására, egyébként más olajakból is előállítunk ilyen, ott van például a repceolaj, itt van tehát egyfajta indirekt hatás. Nézzük az etanolt. Itt nem annyira jól láthatóak az, az imént említett hatások, tehát nem látható az, hogy mennyire megnőtt volna Európában a kereslet. Sokkal nagyobb piac ez, mint a növényi olajpiac. Különböző modellek alapján kalkuláljuk ki az ára, ára gyakorolt hatás, és be kell valljam, a modellek nem egyértelműek. Pontosan azért, mert az etanol piac elég kicsi Európába. Eur- Európában sokkal kevesebb etanot használunk, mint biodízet, ezért nyilván a hatása is sokkal kisebb az itt föllépő különbségeknek. Ezen a grafikonon azt látjuk, hogy hogyan alakulnak az árak. Láthatjuk, a szója, a pálma ö, olaj, illetve a repce olajárának alakulását, és a fekete vonal a nyers olajárát mutatja. Itt azt látjuk, hogy 1980-tól 2005-ig, ez kék vonalal jelezzük egyébként, tehát ebben az időszakban ezek gabonák ból készült olajok ára egyáltalán nem korrelált a nyersolaj árával, és 90, 1980-tól 2005-ig csökkentek a, ezek, a, ezek a, az árak. Amikor a bioüzemanyagok megjelentek, akkor a különböző növényi olajárak elkezdtek növekedni, és ez kapcsolódott a nyersolaj árának növekedéséhez. Tehát látható a kapcsolat a foszilis, és, tehát a hagyományos és a bioüzemanyagok árak között. Itt a következő a következő grafikonon a kukorica, a nyersolaj és a, és a ö, búza, búzából készült olaj, vagy a gabonából készült olajnak az árát láthatjuk, ugyanez a tendencia figyelhető meg. So about greenhouse gas saving. Nézzük az üvegház üvegházhatást okozó gázokat. Van-e itt megtakarítás? Tehát erről sokat vitatkoztunk az elmúlt két-három évben, hiszen a hiszen meg, megváltozott a mezőgazdasági területek fölhasználása, ugye ez az ILUC néven ismert jelenség. Nos, az, a bioüzemanyagok előállításában, disztribúciójában felhasznált megtakarít, illetve elért meg, megtakarítást is, is felmérjük. A, a biodízel és az etanol felhasználása miatt tehát történt megtakarítás a kibocsátásokban, leginkább a biodízelnek köve, köszönhetően, de hogyha az ájluk kibocsátást is beszámítjuk ebbe, akkor nem igazán történt üvegházhatást okozó gázokban megtakarítást. Ezt nyilván lehet még javítani. Erre a grafikonra utaltam korábban, a világos kék oszlopok a direkt életciklust láthatjuk, jobb oldalon pedig, bal oldalon jobb, oldal, jobb oldalon pedig a bioüzemanyag, a biodízel oszlopok. Itt az látható, hogy a biodízelből származó, vagy előállításból származó kibocsátások milyen megtakarítást jelentenek a hagyományos üzemanyaghoz képest. Aztán ott van Láthatjuk középen például a szalmát. Itt nagyobbak a megtakarítások, de a kék oszlop mutatja, hogy ha az állukot is bevesszük a számításokba, akkor mekkora a megtakarítás. Tehát minden kibocsátás csökken, de a bioüzemanyagok esetében van egy negatív, um, negatív változás. Korábban említettem hogy még eh, vannak komoly lehetőségeink, hogyan lehet ezt kihasználni, például, hogyha mellék termékeket is felhasználjuk eh, hőtermelésre, vagy elektromos áram előállítására, generálására, amikor gabonából, vagy bármi másból állítunk elő bioüzemanyagokat, akkor mindig van egy melléktermék. Ezeket el lehet égetni, és az így előállított eh, hőt föl lehet másra használni. A melléktermékeket máshogy szoktunk felhasználni, például, például állatoknak szoktuk ezt táp, tápláléként adni. Itt föl lehet tárni, hogy milyen egyéb lehetőségeink vannak, de a lényeg az, hogy a kibocsátásokat, csak kibocsátást lehet csökkenteni. Nagyon fontosnak tartom azt is, hogy ha a pálmaolaj, a pálmaolaj előállítását, a pálmaolaj előállításával nagyon sokat meg lehet takarítani, hogyha megfelelő típusú földterületen tudjuk művelni a pálmát. Az ájlukat úgyis lehet csökkenteni, hogyha parlagon hagyott területeken termeljük a termeljük a különböző növényeket, amiből aztán bioüzemanyagot állítunk elő. A széndiokszid megtakarítások költsége. Ugye a közlekedésben nyilván ennek ára van, elég magas a költsége ennek, hogyha más módszerekkel hasonlítjuk össze, de ez nagyon komoly megtakarítás még így is. A gázkibocsátások megtakarítások alapján, illetve az előállítások alapján a következő grafikont hoztuk létre. Hogyha megnézzük, ha megnézzük azt, hogy milyen dolgokat kell megváltoztatni, akkor nem olyan magasak a költségek. Azt hiszem, arról is beszélnünk kell, hogy hogy állunk most a második generációs bioüzemanyagokkal. Nagyon ígéretesek ezek az üzemanyagok, hiszen elképzelhető, hogy megfelelő megfelelő gáz kibocsátási megtakarítást tudunk végrehajtani, de ez csak akkor, hogyha minden folyamatot tiszteletben tartunk, például az életciklussal kapcsolatban a jövőben az erdészetből származó bioüzemanyagra nagyon komolyan fogunk majd támaszkodni, de ennek a szén neutralitását is figyelembe kell venni. Ez nem egyértelmű, nem minden alapanyag esetében adott ez. Gondolok itt arra, hogy a, a növénynek melyik részéből készítjük, például törzséből készítjük el a bioüzemanyagot, de vannak olyan részei a növénynek, amelyet ha felhasználunk, annak az nem hoz létre negatív szén hatást. Nos, ezeket a, ezeket a változókat is mindenképpen figyelembe kell venni. Fontosnak tartom azt, hogy a különböző hulladékanyagokat is megfelelően felhasználjuk, hogyha a második generációs bioüzemanyagokat akarjuk elemezni, akkor meg kell nézni azt, hogy milyen anyagokat használunk fel, illetve mi a hatása annak, hogy ezeket az anyagokat mondjuk fölhasználjuk, például a szalmát, hogyha összegyűjtjük a földről, annak milyen hatása van. Például csökken a talajban a rendelkezés álló szén mennyisége. Ezeket a dolgokat általában már felhasználjuk valamire, és ha megváltoztatjuk a felhasználást, elkezdjük bioüzemanyagként használni, akkor ennek milyen hatása van? Ha ezeket mind figyelembe vesszük, akkor elmondható, hogy nagyon komoly megtakarításokat lehet elérni a második generációs anyagokkal, például a biometán esetében is. Elmondható ez, hogyha bizonyos technológiai aspektusokat betartunk, például a trágya felhasználásával kapcsolatban, stb. stb. De nagyon ígéretes dolgokról van itt szó, tehát az üvegházhatást okozó gázoknál nagyon komoly takarítás lehet, megtakarítást lehet elérni, de sok mindent föl kell még tárni, illetve elég költségesek ezek. Nézzük a, technoló- nézzük a technológiai előrelépéseket. Működnek ezek a technológiák, de a költségeket kell lecsökkenteni, olcsó alapanyagot kell találni, és fel kell gyorsítani a különböző folyamatokat. A Nemzetközi Energiaügyi Ügynökség úgy becsli, hogy 2026, a 2026-2050-es időszakban a második generációs üzemanyagok előállítási költsége összehasonlítható lesz az első generációsokéval. Léteznek már a harmadik generációs bioüzemanyagok, de ezek még kutatási fázisban vannak. A lényeg az, hogy minden gazdaságilag érdekelt fél azt szeretné, hogyha lenne egy stabil szakpolitika, illetve hogy a második generációs bioüzemanyagokat lehessen támogatni. Mi a következtetéseket vonunk le? A bio üzemanyagok felhasználása azon kevés opció közé tartozik, amely lehetővé teszi azt, hogy a közlekedésben csökkentsük az üvegház hatást okozó gázokat. Költséges módszerről van szó, de működőképes. Sokszor más módon is meg lehet, sokszor sokkal olcsóbban és könnyebben lehet üvegházhatást okozó gáz kibocsátást csökkenteni, mint a bioüzemanyagokon keresztül. Az elmúlt években nagyon sokat vitáztunk az első generációs bioüzemanyagokról, és ez is mutatja azt, hogy az átállást kell fölgyorsítani a második generációs bioüzemanyagokra, az Európai Bizottság tett már kutatást, vagy végzett már kutatásokat ezen a területre, de ezen a területen de további kutatásokra van szükség. Föl kell térképezni az egyéb lehetőségeket, például a hulladékanyagokból előállított bioüzemanyagok kérdését, stb. stb. Ne felejtjük el, hogy versenyhelyzetről van szó, illetve hogy ezeknek a alapanyagoknak már sokszor van más felhasználása. fontosnak tartom azt, hogy olcsó és könnyen elő, alapanyagunk legyen. Ez azt jelenti, hogy ez egy elég komoly, egy elég komoly átállásra van szükség. A NER 300, illetve a H 2020-as programok kutatóprogramok, amelyek bioenergiáról, bioenergiáról szól a NER 300, illetve hát a Horizon 2020-as program is erről szól. Egy integrált útmutatást dolgozunk ki jelenleg, és ez általánosságban a második és harmadik generációs bioüzemanyagokról szól. Köszönöm a figyelmet! Várjuk a különböző észrevételeket, megértéseket, a szakbizottság véleményét, hogy eredményeinket véglegesíteni tudjuk. Még nem végleges formában van meg jelenleg ez a tanulmány, mert várjuk, mondom, az önök észrevételeit. Köszönöm. Köszönöm szépen. Gros, Meissner és Littenberg vannak a felszólalói listámon, kérem jelentkezzenek még. Gros úr. Igen, köszönöm szépen. Köszönöm szépen az ismertetést, a tanulmány ismertetését. El kell mondanom azt is, hogy nyilván időre van szükségünk ahhoz, hogy megemészjük az információkat és utalnék arra, ami múlt héten történt, ugyanis Porto Santon a harmadik generációs bioüzemi anyagokat megnézhettük, és elmondhatom azt is, hogy ez a projekt nagyon nagy figyelmet érdemel a jövőben. Azért, mert a kutatás szakasza után már eredmények mutatkoznak. Ha megnézzük a széndiokszid kibocsátását, és ebből energia állítható elő, és van egy olyan termék is a végén, amely a nyers olaj minden kvalitását fel tudja mutatni a végén, az azt jelzi, hogy itt egy olyan eljárásmódról van szó, amely eloszlatja azokat az aggályokat, amelyek a bioüzemanyaggal kapcsolatban rendel, jelentkeznek. Egyrészt azért, mert itt természeti jelenségekről van szó, így aztán a természetet nem terheli, és emellett nagyon hatékony, hatásfoka magas. A prezentációja végén említette a harmadik generációt, és beszélt arról is, hogy önök, illetve a tanulmány készítői milyen lehetőségeket látnak ebben az egészben. Én a kutatás mellett nagyon sok területen látok még eredményeket. Van tengeri előnye is például nem feltétlenül a hő vagy a nap hozza itt az előnyöket. A bioalgák kultúrája, termelése ezért egy nagyon-nagyon érdekes út, amelyet a jövőben szem előtt kellene tartanunk. Köszönöm szépen, Meissner asszony. Igen, köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani a tanulmányért nagyon érdekfeszítőnek tartom. Nem egyeztettem Matyó Grossal, de én is a harmadik generációról szeretnék beszélni. A széndiokszid kibocsátás csökkentésére tett próbálkozások nem csak a közlekedés területén különböző eredményeket hozott, negatív eredményeket is a bioüzemanyag úgy tűnik, hogy a számunkra jó, de emellett az élelmiszer előállítás, valamint a növénytermesztés versenytársa is. Erre is figyelni kell. Két évvel ezelőtt az Airbus tartott egy prezentációt a jövő repülőjéről, és azt mondták nekem, hogy a jövő repülője algával működik majd nagyon környezetkímélő ez, mert az akvakultúrákban termesztik az alkát, nem csak tengeren, hanem a szárazföldön is. A, én nem voltam Madeirán, de ennek ellenére elmondhatom azt, hogy az eredmények azt mutatják, hogy nagyon messzire jutottunk. A kérdés az, hogy mikor lehet ezt az egészet majd alkalmazni. Második kérdés, ki kapja meg a tanulmányt, a tanulmányban szereplő információkat, és gondoltak-e már arra, hogy a tanulmány milyen következményeket jelent az európai politikára nézve? Rittenberg asszony. Igen, köszönöm szépen. Köszönöm szépen én is a tanulmány ismertetését. Nagyon fontos ez a tanulmány azon vita szempontjából, hogy a közlekedésben hol tudjuk ténylegesen csökkenteni az üvegház hatású gázok kibocsátását és a széndiokszid kibocsátást. Egy dolog megrendítő. Nagyon sok mindent importálunk, és nem ez volt a cél. Az ős erdő kárára vetjük be az új technikákat, de ez, ez így nem lehet. Igen, emellett ott van az élelmiszer által, általi konkurencia, de emellett véleményem szerint az őserdő kárára is figyelni kell. Voltam egy rendezvényen néhány évvel ezelőtt, és a Petrobras-tól a brazil előállítóktól volt valaki, ott ült mellettem, és ő elmondta, hogy ó, hát annyira aggódtok, amiatt, hogy a bioüzemanyagot így vagy úgy kell előállítani, mondjátok meg, hogy mennyi kell, és akkor azt mi előállítjuk a számotokra. Igen, a világnak azon a tájain nagyon sok minden az őserdő kárára megy. A kérdés az, hogy ezt hogyan akadályozhatjuk meg bizonyos stratégiákat kell beazonosítani azért, hogy ne azok kárára történjen minden, akik pedig támogatnak bennünket, és akik segítenek bennünket. Az importra vonatkozóan vannak esetleg követelmények, vannak elképzelések ebben az irányba, mert nagyon aggasztó fejleményről van ilyen tekintetben szó, másodszorban. Érdekelne engem az is, hogy a második generációs bioüzemanyagok milyen hányadban vesznek részt a piacon. Ön elmondta, hogy 50%-ot importálnak, és ennek nagy része pálmaolaj termelésből származik, de ez akkor probléma, ez gondot jelent, ez nyilvánvaló. És érdekelne engem még az is, nagyon fontos adatokról beszélt. Tehát nem csak a piaci árról van itt szó, a második és harmadik generációs bioüzemanyagok ára igen magas. És ott, ahol a hagyományos bioüzemanyagok importja például a szigeteken magas, a piaci ár problémája ez, viszont az ősertő ö, csökkenése nem jelenik meg az árban, és ez a gond. Kérdezném, hogy a második üze, generációs üzemanyagok részesedése mekkora? E, ugye ezeknek nagyobb a hatásfoka. És az ön véleménye szerint ezek a becslések nem túl optimisták? 2050-ről beszélt, az, azzal kapcsolatos adatok nem túl optimisták? És a külső költségek számítása, ö, számítását figyelembe vették? Vannak erre adatok? Engem az is érdekelne, hogy földrajzi szempontból hogyan különböztetnek meg Európában, mennyit állítanak elő a zugaron heverő területeken, mennyit termelnek, stb. És érdekelne az is, hogy a különböző kontinenseken mennyit termelnek, ez is érdekelne, érdekelnének a támogatási mechanizmusok is. Ezeket mind-mind át kell gondolnunk. Köszönöm. Bilbao asszony. Köszönöm szépen. Nagyon sok olyan dolog elhangzott, amely mindenkit foglalkoztat, és arról is szokat hallottunk, hogy a különböző előállított termékek hogyan befolyásolják például az élelmiszer előállítást. Nem szeretném megismételni az elhangzott kérdéseket, de a kérdésem az lenne, hogy a tagállami szakpolitikáknak milyen hatása lehet. Mielőtt a következtetésekre tért, ön egy nagyon fontos dolgot mondott. A azt szeretnék a gazdasági szereplők, hogyha egyértelműek, legyenének, egyértelműek lennének a szakpolitikai elképzelések, hogyha stabil lenne a támogatás, stabilak lennének a keretek. Hát próbáljuk pontosan ezt elérni itt az Európai Unióban. Szerintem ez az egyik központi probléma, milyen hatása van a tagállami szakpolitikáknak, ugye mindenhol nyilván mások a jogszabályok, ezeket külön-külön alkalmazzák, minden egyes tagállam ezt külön-külön alkalmazza. Említette a kutatás fontosságát, nyilván csak így van haladás, hogyha kutattunk, említette a NER 300-at és a, Horizon 2020-as programot, ön szerint a rendelkezésre álló alapok alapján hogyan kéne a kutatást lefolytatni. Minden egyes tagállamnak ezen program alapján kéne kutatni, avagy európai kutatásra van szükség, hogy európai harmonizált szakpolitikát tudjunk alkalmazni, és hogy az ön által említett problémákat együttesen tudjuk megoldani a foglalkoztatás, a mezőgazdaság, a széndiokszid kibocsátás problematikáját. Ön szerint ezt hogy kéne megfognunk? Hogy kéne ezt közelíteni? Az egyik legnagyobb probléma az, hogy bármennyi tanulmányunk is van, a tagállamok külön-külön szakpolitikát alkalmaznak. Lehet, hogy csak én gondolom így, de hogyha nem fogunk össze, akkor európai szinten bizony aszimetriák alakulnak ki, és ez nem segít abban, hogy nem segít abban, hogy előre haladjunk a harmadik generációs bioüzemanyagokkal kapcsolatban, vagy mással kapcsolatban. Tehát jó lenne, hogyha lennének közös referenciáink. Ha, utolsó kérdésem, az irányelvet hogyan alkalmazzák a, a tagállamok, és milyen hatása van annak, hogy különbözőképpen alkalmazzák ezt a tagállamok? Köszönöm. Benjön úr következik. Yes, thank you. Uh... Igen, köszönöm szépen. Nagyon érdekes Egy dolog nem vitatható. A termény előállítása, vagy a bioüzemanyag, biomassa előállítása rendkívül költséges. Én magam is foglalkozom a biomassa előállítással, és tudom, hogy egy tonna milyen drága. A folyékony üzemanyag külön probléma a fenntarthatóság szempontjából. Bármit is tesz az ember, azt mondanám, hogy tíz évvel ezelőtt nem lett volna szabad a folyékony üzemanyagot az épületek fűtésére használni. A fenntarthatóság szempontjából ezek jelentik a legnagyobb gondot. Azzal kapcsolatban, amit elmondott, Például a költségek, a búzából előállított bioüzemanyag költsége rendkívül magas. Az Egyesült Királyságban bizonyos kutatási tevékenységekben is részt veszek, és a széndiokszid megtakarítás, a széndiokszid kibocsátás megtakarítása a búza és a cukorép esetében elég hatékony minden attól függ, hogy az ember milyen módszert alkalmaz. A bioetanol esetében a magas szintű protein tartalmú takarmányt lehet előállítani. Ezzel pedig csökkenthető a Brazíliából és az őserdőből származó szója bab importált mennyisége. Tehát a búzából származó széndiokszid kibocsátás csökkentés magasabb hatásfokú, jobb eredményt ér el az ember. Az a kutatás, amelyet mi ö, végzünk, ö, a kibocsátást ö, és a hozamot is ö, figyelembe veszi, ön is beszélt a hozamokról. Hát nyilván, hogyha magasabb a hozam, akkor alacsonyabb lesz a kibocsátás. A kutatásunkban azt láttuk, hogy még a legrosszabb esetekben is a kibocsátás magas, de most a kár enyhítési stratégiákon dolgozunk. Tudjuk, hogy a különböző kibocsátási a nitrogénoxid kibocsátási problémákat mi okozza, és most ezt a, kibocsát, az, ezt a kibocsátást próbáljuk megkorlátozni, és a növény ö, esetében megpróbáljuk így az eljárást fenntarthatóvá tenni, és ezáltal az eredmény javítható. Viszont a biomassa előállítási költségeit általában véve nem csökkenthetjük. Igen, hát reméltem, hogy valaki nekem is tolmácsolja majd ezt az egészet. Rendkívül technikainak tűnt a számomra, Szevama úr. Thank you, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát, nagyon röviden, és remélhetőleg lényegről fog sikerülni beszélnem. Azt szeretném elmondani, hogy remélhetőleg nem fogjuk úgy gondolni, hogy a biomassa nem fenntartható. Az, amit itt hallottunk, az elég optimista volt. Az előrehaladott bioüzemanyagokkal foglalkozó vezetők azt mondták, hogy úgy tűnik, hogy a olajat sikerült teljes mértékben kiküzöbölni 2025-re a termelésből. Sikerült kizárni a termelésből. És más vezető vállalatok a harmadik generációs bioüzemanyagok előállításával kapcsolatban igen kecsettető eredményeket értek el ezért összpontosítani kell, általában véve összpontosítani kell a széndiokszid kibocsátás csökkentésére. Ehhez viszont látnunk kell azt is, hogy globálisan milyen modern technológiákat alkalmaznak. 5-10-15 év múlva, akkor már teljesen más világunk lesz. Viszont a fejlesztőknek mindenképpen megbízható szabályozásra van szükség, szükségük azért, hogy ki tudják fejleszteni a lehető legmodernebb technológiákat a számunkra. Az erdők hasznosítása témájában pedig elmondanám, hogy igen, tudom, hogy az erdő a svéd és finn erdők és néhány másik ország erde nem oldja meg az energia problémánkat Európában. Nálunk azonban az éves termesztés 70%-át csökkentettük. Ha a végeredmény olyas valami lesz, amiről ö, a folyosakon tárgyaltak, mégpedig a biomassa fenntarthatósági kritériuma, és ami ez teljesen más, mint az erdők hasznosítása, vagy eltér attól, e, én inkább azt mondom, hogy racionálisan gondolkozunk el, nagyon sok még a teendőnk, mert nagyon sok mindent figyelmen kívül hagyunk, például az erdészeti technológiákat. Köszönöm. Moráli asszony, kíván válaszolni? Köszönöm szépen. Köszönöm a kérdéseket a kérdések sokasága mutatja, hogy érdekeltek a tanul, érdeklődnek a tanulmányunk iránt. Az alga kérdéssel fogom kezdeni. Nyilván nagyon nagyok az elvárások az algával szemben, és az ezzel kapcsolatos biomaszával, bioüzemanyaggal kapcsolatban. A hozama az algának nagyon nagy, még nem árulják az ilyen bioüzemanyagokat, de hektáronként 45 ezer liter bioüzemanyag állítható elő algából. Proteint és szénhidrátot is tartalmaz. És nagyon sok mindent lehet éppen ezért előállítani takarmányt is, élelmiszert is. Ezért az alga valószínűleg a jövőt jelenti, nem csak a bioüzemanyagok szempontjából, hanem más piacok szempontjából is. Tudom, hogy nagyon sok kutatási projekt zajlik, néhány már előre haladottabb a többinél. Egyelőre kereskedelmi területen, tehát kereskedelmileg ezek nincsenek forgalomban, ezek a termékek. Azért, mert még bizonyos problémákat meg kell oldanunk. A technológiában különböző módok mutatkoznak, lehet ezt nyílt tavacskákban termeszteni, az alga tisztasága éppen ezért nem olyan ö, nagy fokú, mint az árt területeken termesztett alga, a külső anyagokkal való fertőzés így kikerülhető, ha az ember zárt területen termeszti az algákat. Ezek fotobioreaktorok, de ezek az árterületek viszont ezek nagyon drágák azt kell megnéznünk, hogy alacsony költségekkel hogyan termeszthető az alga. De ez csak az egyik probléma. Az alga egy másik érdeme, és azért beszélek erről, mert az egyik képviselő is említette ezt, tehát az alga egyik érdeme az, hogy a repülőgépiparban, tehát egy másik közlekedési területen is hasznosítható a repülőgépek esetében nem lehet mindenfajta bioüzemanyagot használni. Viszont az alga várhatóan az egyik ilyen bioüzemanyag lesz majd. Tehát ez az egyik pozitív hatása. Elég nehéz elmondani azt, hogy kereskedelmi forgalomban mikor lesz ez majd. Néhány évvel ezelőtt valószínűleg túlzottan optimisták voltunk a második generációs bioüzemanyagok hányadát tekintve, és ezzel kapcsolatban elmondhatom, hogy jelenleg a második generációs bioüzemanyagok hányada 1% körül van, 0 és 1% között van. A bizottság egy 2,5%-os részesedést javasol 2020-ra a közlekedés számára. Ennél magasabb részesedést a bio, második generációs bioüzemanyagok esetében alig ha várhatunk, ha csak nem lesznek nagyon kemény ösztönzőink. Mint mondottam, ez azért van így, mert nagyon drága a, az eljárás. A finomítás eljárása jó eljárásnak tűnik, azért, mert a bioüzemanyagok mellett más vegyi anyagokat is elő lehet ezzel állítani, amelyeket más ágazatokban fel lehet használni. A takarmány előállítása nagyon drága ha szalmából szeretnénk bio üzemanyagot előállítani, hát nyilván a szalma maga, mivel maradvány, ezért olcsó, de össze kell gyűjteni, és a finomítóhoz el is kell szállítani. Ez általában távolabb eső területeken található. 60-80 euró lesz így a költség a végén, és ez elég magas. Például is mondanék, Brazíliában a finomítók nagyon közel vannak a különböző termőföldekhez, a, például a cukornád ültetvényekhez. Így a, és a gázt is hasznosítani lehet a gyár fűtésére ezért jó, jól, jól hasznosítható a cukornád ott. De a brazil kormány támogatja is a cukornád etanol előállítását. Brazíliában a gázolajnál magasabb ára van az előállításnak, és ezért nyújt az állam támogatást. Ami a második generációs bioüzemanyagok hányadát illeti, piaci részesedését, ez a helyzet jelenleg. A tárgyalások állására való tekintettel valószínűleg gyorsabb fejlemények várhatóak, hiszen mindenki most ezt az irányt veszi figyelembe. A vállalatokat ösztönözni fogják, arra, hogy ilyesfajta folyamatokban vegyenek részt. De vannak gondok. Az enzim költségei nagyon magasak, erre pedig szükség van, hogy cukrot állítsanak elő a bioetanolhoz. Az importokra vonatkozóan e- elmondanám, hogy 2012-ben a biodizel 20-21 százalékát importáltuk, és ugyanennyi etanol takarmányt is. Repcéből, repcemagból nagyon sok bioüzemanyagot állítunk elő, de nagyon sok pálmaolajat is importálunk. Továbbra is függünk a kereskedelmi áramlatoktól mindkét termény esetében. A második generáció esetében a különböző maradványokat nem kell előállítani, azok ott maradnak. Észak-Amerikából is importálunk, fűtésre és takarmányra. Ezek erdészeti maradványok, és vannak adataink Észak-Amerikából, Észak-Amerika délnyugati részéből, nem csak maradék, maradványfáról van szó, de azt is hasznosítják, a hűtés, hűtésre használják. Ami a biomassa és az őserdő kérdését illeti, az európai szakpolitikai keret világos. A megújuló energiaforrásokról szóló irányelv kimondja, hogy olyan bioüzemanyagot nem használhatunk fel, amely például őserdőkből származik. Ilyen tekintetben védő az európai szabályzat. A probléma a közvetett föld felhasználási következmény. De az európai szakpolitikai keret nagyon világosan fogalmazik, az ilyen közvetett hatásokat viszont nem tudja figyelembe venni. Az új szakpolitika azonban megpróbál ettől eltávolodni, és megpróbál ja, csökkenteni az első generációs üzemanyag használatát, azért, hogy ez ne legyen közvetlenül kihatással az őserdőkre, az elsődleges erdőkre. De akkor, amikor 2008-ban megtettük a javaslatunkat, akkor figyelembe vettük az ösedő védelmét is. Ami az ugarokat illeti, úgy tűnik, hogy egyelőre túlzottan optimisták a becslések. Ha megnézzük a FAO statisztikákat, valószínűleg ezek a legmegbízhatóbb adataink, de ők nem veszik figyelembe a legelőket például. nem veszik figyelembe az olyan területeket, amelyeken például a széna, szénát állítanak elő. Az Egyesült Államokban viszont igen. Úgyhogy az ilyen területek egy része az elhagyott terület, azért elhagyott terület, mert a hozam jóval kisebb lenne. So, fellow land is certainly optimistic. Tehát az ilyen elhagyott területekkel kapcsolatos adatok elég optimisták. Ami az Egyesült Királyság Béli képviselő megjegyzését illeti, Hát itt figyelembe kell venni, hogy az olyan országok, ahol több búzát termesztenek, mint például az Egyesült Királyságban is, ott magasabbak az arányok. Hát remélhetőleg sikerült válaszolnom a kérdésekre. Ami a kutatást illeti, tudatában vagyunk annak, hogy a technológia felgyorsítása érdekében, tehát a harmadik generációs üzemanyagok elérés érdekében integrált megoldásra van szükség. Tehát ezt is támogatni kell, a Horizon 2020 is erről szól. Integrált megoldásokat keresünk a különböző tagállamokban. Itt a vezető alapkutatásokat összepárosítanánk a különböző felhasználásokkal, alkalmazott kutatásokkal, tehát több kutatásra, alapkutatásra van szükség, de a felhasználással kell ezt harmonizálni, párosítani. A következő Horizont 2020 pályázati kiírásában ez is szerepelni fog az összes tagállamokban. Tehát nem tagállamonként írjuk ezt ki külön, hanem nyilván általános lesz a kírás. Köszönöm. Köszönöm. Látom, hogy szenvedélyes hívei ennek a témának. Gezine, elnézést haladnunk el, úgyhogy csak röviden. Én tudok gyorsan kérdezni, de két kérdésemre nem válaszoltak. Kérdésem, hogy ki fogja meglátni ezt a tanulmányt, a tanács is? és milyen hatása lesz mindennek az európai szakpolitizálásra. Elnök, amikor elkészül a tanulmány, akkor ez nyilvános lesz, ahogy az összes tanulmány esetében. Most még egy köztes állapotról beszélhetünk. Nyilván a tanács is megnézheti. Csak a tanácsnak vannak titkai, nekünk nincsenek. Jól mondom? Igen. De még tartatlanul a készítése. Várjuk az Európai Bizottság másik főigazgatóságának az észrevételeit is, tehát mondom, még nincs lezárva az anyag. Gezi, egy dolog biztos. Uga, ugarnak számít a széna előállítására alkalmazott földerület. Hát ez számomra elég furcsa, de hát így működik az Egyesült Államok. Akkor most haladjunk. Köszönöm szépen a tanulmány elkészítőinek a megjelenést. Az új szakbizottság, hogyha föláll majd, akkor nagy érdeklődéssel várja nyilván a jelentést, a tanulmányt. Következő témánk az Európai Bizottság ismerteti az Európai Vasúti Forgalomirányító Rendszer, az RMTS kiépítési terve végrehajtásának jelenlegi helyzetét. Erről van egy munkadokumentum. Vink urat várjuk, vagy vártuk volna, de ő nem tudott eljönni. Onili úr jött el helyette. Ő beszél majd arról, hogy Európa közepén miért olyan lassan halad ez a projekt. Lehet, hogy nem kéne ezt mondanom, de azért megadom a szót a bizottság képviselőjének. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt képviselők! Először is Karel Vink urat hadd mentsem ki, már nem tudott eljönni, de a jövőben szívesen válaszol a kérdéseikre, és szívesen megvitatja ezt a problémát önökkel. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy néhány szót szólhatok az RMTS jelentésről, ennek a végrehajtásáról. A mandátum során az elmúlt öt évben önök nagyon sokat segítettek abban, hogy az ezzel kapcsolatos eszközöket ki tudjuk dolgozni, meg tudjuk erősíteni Európában, és elérjük a jelenlegi állapotot. Segítettek abban is, hogy az európai koordinátor munkáját jobban megvilágítsuk, illetve az új TNT rendszerben egyértelműen legyenek a, az útvonalak, egy európai végrehajtási terv is elkészült, itt egyértelművé vált, hogy a priori, hogy prioritás az, hogy a rendszer meglegyen a tentében, az RTMS folyos, folyosókat is kialakítottuk, illetve a teherszállításra alkalmas folyosókat is, és sokat segítettek abban is, hogy az európai pénzügyi támogatás is meglegyen, a végrehajtáshoz, és jelenleg önökkel együtt küzdünk azért, hogy az Európai Vasúti Ügynökség újabb kompetenciákat, kompetenciákat kapjon, hogy az RMTS-t az RMTS is hatáskörükbe tartozza. Az RMTS nagyon fontos lépés az európai egységes vasúti terület kialakításához. Ennek a lényege az interoperabilitás. Ez egyfajta technikai elem is, hiszen a rendszer biztonsága nagyban ezen is múlik. Alapvetően pozitíva alapvetően pozitívan számolhatok be a fejleményekről. Eljutottunk arra a pontra, ahol már nincs visszalépés, tehát a rendszert egyértelműen meg kell valósítani és végre kell hajtani. Bizonyos eszközöket előre terjesztettünk, ebben a kérdésben kell még önökkel egyeztetni. Nem megfelelően egységes, a végrehajtás elnök úr is utalt erre, vannak bizonyos olyan útvonalak, amelyek kritikusak, illetve vannak olyan kritikus útvonalak, ahol a rendszer végrehajtása késlekedik. Az RTMS nem csupán európai normává vált, hanem a világban is ez számít viszonyítási alapnak az interoperabilitás és a biztonság kérdésében. Jelenleg 20 tagállam alkalmazza aktívan a rendszert az EU-ban, és az EU-n kívül van 36 olyan ország világszerte, amelyek foglalkoznak a rendszer végrehajtásával, vagy éppen végrehajtják. Ez is mutatja azt, hogy ipari szempontból is mennyire fontos ez a rendszer. Alapvetően végül is európai vállalatok alkalmazzák ezt Európán belül is, és Európán kívül is. Mint említettem, tehát nem egységes a végrehajtás állása Európában. Ezt kell koordinátornak, Karel Vinknek megadott, megújított, adott megújított mandátummal megoldani. Fontosnak tartom azt, hogy a meg nem oldott problémákat, a szűk keresztmetszeteket próbáljuk mi hamarabb feloldani, és mindezt, a, mindezt párhuzamosan kell megoldani a legfontosabb teherszállítási folyosókkal együtt. Aztán az új finanszírozási eszközökről is beszélnék, ugye önök sokat segítettek abban, hogy elérjük, hogy meglegyen a finanszírozás a kutatásból, vagy a regionális fejlesztési alapból, vagy a CEF-ből, amikor RTM-s alapok, amikor RNTS projekteket támogatnak, akkor ezt a prioritást is mindenképpen erről is beszélnünk kell, illetve fontos az, hogy az összes útvonalon alkalmazzák ezt a rendszert. A különböző technikai specifikáció területén kell még egy nagyon komoly lépést tennünk földrajzi megvalósítás szempontjából sem egységes a kép, de ugyanez igaz a, szak, a technikai megvalósításra is. Miért is reklámozzunk egy olyan rendszert, aminek, ami, ahol a végén az konkrét szakmai megoldások eltérőek, nyilván az interoperabilitás a cél, tehát hogy kölcsönösen alkalmazható legyen ez. Elvileg június végére ennek meg kéne lenni, tehát egy európai specifikációnak, amit aztán végre tud, végre tudunk hajtani. Egy kicsit fegyelmezni kéne a nemzeti ö, ö, szabályzószerveket, szerveket, illetve az ipart is, hogy egyértelmű legyen mindenki számára, hogy mi jelenti a rendszer magját, alapját, és mik a, és mik a cicomák, mik azok az elemek, amelyek nem feltétlenül szükségesek, hogy interoperabilitás valósuljon meg. A végrehajtáshoz az is kell, hogy tisztállásuk, hogy mindennek mi a, a gazdasági megvalósíthatósága állami, tagállami és európai finanszírozás támogatási rendszer is létezik. Ezt kell eljutatni a rendszerhez, hogy végre tudjuk hajtani. A szűk keresztmetszeteket meg kell oldani. Karel Vink erről legutóbb beszámolt önöknek, hogyha tíz határon átnyúló szakasz problémáját meg tudjuk oldani, akkor azzal a közlekedés, a forgalom 80%-át meg tudjuk oldani. Ez 10-15 határon átnyúló szakasz. Fontos az is, hogy az új pénzügyi eszközt a lehető leghatékonyabban tudjuk felhasználni. Ez az új CEF keretben megjelenik fontos, hogy a szerelvényeket felszereljék a rendszerrel, és ehhez megfelelően előnyös hitelekhez kell hozzájutni, hogy meg tudják vásárolni az üzemeltetők ezt a rendszert, és a gördülő áramány rendelkezzen a rendszerrel. Egy végrehajtó szabály dolgozunk ki, az infrastruktúra működtetőit próbáljuk segíteni, hogy a hálózatra eső költségeket, hálózatra jutó költségeket optimalizálni tudják, és végrehajtó felelősöket is kidolgozunk, illetve ezeknek a szerepét is megpróbáljuk kidolgozni a vasúti egynökség közmeneműködésével. Ők is segítenének abban, hogy a, a rendszer minél hatékonyabban fel tudjon állni, és nyilván ebben segítenének a nemzeti szabályozóknak is. Mikrofont kérünk az elnöknek, nem halljuk az elnököt. Nem halljuk az elnököt. Lichtenberger asszony, Tikaó asszony. Kérem, a lehető legrövidebben szóljanak hozzá. Tudom, hogy nagy a késztetést, hogy Onili úrnál tovább beszéljenek, de kérem, hogy röviden, összefogottal. a úr. No, Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni a tájékoztatást is. Egy dolgot szeretnék előre bocsátani. Természetesen a parlamentben, illetve ebben a szakbizottságban mindig támogattuk ezt a kezdeményezést, de mindig is aggódtunk. Az aggodalmainkat Carl Wink is osztotta, neki nagyon fontos itt a munkája ebben a tekintetben. Két évvel ezelőtt volt egy találkozónk, a Deutsche Bahnnal és az SNCF-el találkoztunk, és valaki azt mondta, hogy ne találjanak fel minden évben egy új rendszert, mert a stabilitásra lenne szükség. Kérdezném, hogy sikerült megvalósítani a stabilitást, vagy továbbra is olyan a rendszer, hogy 2014-ben is kitalálnak valami újat, aztán 2015-ben is, és a kettő nem kompatibilis egymással. Ez az egyik legfontosabb kérdés. A másik pedig a következő. Aláírták az egyetértési nyilatkozatot. Hiányolok én ebből néhány partnert, holott szükség lett volna az ő elkötelezettségükre is. A bizottság jó példával járt elől, de a társaságok, illetve az országok elég rossz, példával, rossz példát mutattak. Kérdezném, hogy a biztonsági rendszer, illetve a rendszerek mennyire illenek egymáshoz, tiszteletben tartják-e a jövőben a szabályokat, stb. A harmadik kérdésem arra vonatkozik, ami a g 234 es kommunikációját érinti. Nem volt időm elolvasni ezt a tanulmányt, de talán erre a három kérdésemre röviden válaszolni tudnak. Köszönöm. Köszönöm, Meissner asszony. Igen, köszönöm, nagyon röviden. Az interoperabilitási szakértőnkre bíznám a kérdések nagy részét. Én a német problémákra utalnék, főleg a bajor problémákra az osztrákok iskola példával jártak elől, mi pedig rossz tanulók voltunk. Kérdezném, hogy vannak-e újabb felismerések. Lichtenberger asszony, Gross úr kérdéséhez szeretnék én is csatlakozni. Ez a központi kérdés. Akkoriban a szakbizottságban beszéltünk arról, hogy el kell gondolkoznunk azon a helyzetben, hogy mi történik akkor, hogyha különböző rendszerek indítják útnak, ezek nem kompatibilisek egymással. A G3-at még nem vetették be, de ott van már a G4-es. Tényleg így kell eljárnunk? eljutottunk arra pontra, hogy néhány társaság újabb eszközt kapott a kezébe, amelyel ö, megkülönböztetéseket alkalmazhat. Ez az egyik kérdés. A másik kérdés pedig a társfinanszírozás kérdése a gördülő állomány esetében. Miért ilyen lassú ez a rendszer? Tekintettel arra, amit Gross úr megemlített. Kérdezném, hogy melyek a legfajsúlyosabb problémák ezen a területen. A projekt központi fontosságú számomra, de nagyon nagyok vele a nehézségeink. Például az osztrák Alpokban, ahol már megvalósítottuk ezt a rendszert, nagyon sok pri, ma, privát fél nem használja ezt, nem a, az alagúton keresztül mennek a vonatok, hanem egy másik pályán, és akkor a lakosságra nézve ez ugyanolyan nagy probléma, mint korábban. Így meg kellett engednünk a másik rendszer használatát is. Az államok rengeteget hát ki, ki tudása szerint, de általában nagyon sokat fektetnek bele ezekbe a rendszerekbe, de aztán a gördülő állományok ezt nem veszik figyelembe, néhány vasút ezt nem veszi figyelembe, nem alkalmazzák a szabályokat, és nem alkalmazzák azt, ami pozitív lehetne. És akkor ennek nincs pozitív hatása a lakosságra nézve. Nem mondhatjuk azt, hogy extra infrastruktúrát hoztunk létre, modernek vagyunk, technológia szempontjából az első helyen állunk, a zaj csökken, stb. Nem mondhatjuk ezt azért, mert a befektetéseket késleltetik. És ez az egyik legnagyobb kihívás számunkra. Szeretném tudni, hogy mi, az er- mi, mi a megoldás. Ziller úr? save your time, sir. Thank you very much. Nem, inkább takarékoskodom az idővel. Bilba asszony. Sí, muchas gracias, Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani. Nagyon részletes magyarázatokat hallottunk. Ezt a jelentést még elemeznünk kell. Most nem régiben elfogadtunk egy interoperabilitásról szóló jelentést, ez a negyedik vasúti csomagnak az egyik technikai jellegű jelentése volt. Sokat dolgoztunk ezen, próbáltunk megegyezni, megpróbáltuk azt is elérni, hogy az RTMS esetében a, a vasúti ügynökség legyen illetékes. Nos, úgy tűnik, hogy a tanács ezzel nem igazán tud egyetérteni. Hallottunk jó híreket, ezek között szerepelt azért egy probléma is, hogy nem egységesen fejlődik a rendszer. Ez azt jelenti, hogy minden egyes tagállami ügynökség vagy, vagy ö, ö, szerv a saját feje után megy hogyha egy, ha nincs egy tanácsi, ha nincs egy tanácsi ö, álláspont, akkor hogyan lehet harmonizálni a különböző lépéseket? A, biz, a bizottságban van, vagy érezhető efféle szándék a különböző javaslatok kidolgozásakor? Említette, hogy az RPMS olyan modell, amit az Európai Unión kívül is sokan átvesznek, már 36 ilyen ország van. Ez azt jelenti, hogy európaiként képesek vagyunk olyan modelleket kifejleszteni, amelyek aztán referenciaként szolgálnak a világban. Ezek valóban modellek? De jelenleg, ha jól tudom, az RTMS-nek nincs egyetlen egységes modellje. Én baszk vagyok, de Spanyolországban nagyon sokféle, nagyon sokféle megvalósulási módja van az RTMS-nek, és lehet, hogy ezek nem kompatibilisek egyéb módszerekkel. A költségek viszont nagyon magasak. Hogyan lehet ezt a problémát megoldani? Melyik az az európai modell, amelyet kivihetünk a világba? mi annak a költsége, mi annak az ára, hogy minden egyes tagállami ügynökség úgy lép fel, ahogy akar, azt csinál, amit akar. Az európai koordinátor a rá felruházott jogkör segítségével ezeket a problémákat meg tudja oldani? A tagállamok elfogadják azt, hogy nem egy európai ügynökség fog koordinálni? Szerintem ezt a problémát kéne itt megoldani mert a különböző technikai jellegű problémákat nyilván meg lehet oldani, a pénzkérdéseket is, hogyha megvan a politikai akarat, de arra van politikai akarat, hogy legyen egy európai modell? A tagállamok miért nem hajlandók e- ezt a hatáskört megadni az európai ügynökségnek? És ez nem technikai jellegű probléma. Kérdésem tehát. Ön szerint meg lehet oldani az imént felvázolt problémákat? Én a magam részéről kiállok amellett, amely, amit elfogadtunk az Európai Parlamentben. Szerintem csak így lehet a kihívásokra megoldást találni, csak így lehet egy szava hihető, megbízható európai modellt kidolgozni. De nagyon aggaszt ez a probléma, mert ismételten az a helyzet állt elő, hogy minden egyes tagállam csak a saját problémáival foglalkozik, nagyon szűklátókörűek vagyunk, és azért nem gondolunk arra, hogy egy európai modellt kell kifejleszteni. Köszönöm. Benyen úr következik. Említette, azokat a gondokat, amelyeket azzal a kapcsolatban, hogy hogy a végrehajtás mennyire gazdasági problémákkal mennyire függ össze? Ön szerint önfenntartó-e, önfenntartók-e az útvonalak, hol van szükség támogatásra? Lehet ezt tudni, hogy mikor miről van szó. És a gazdaságilag nem önfenntartó útvonalak esetében van-e megoldás arra, hogy ezt hogyan lehet kezelni. Itt is megjelenjen a rendszer. Köszönöm, Tika uh, Thank you, Mr. Chair. Köszönöm szépen. Elnök úr, azt szeretném megkérdezni a bizottságtól, hogy azaz, tudjuk, hogy a korábban elfogadott vasúti csomag nem a legutóbbi változat, hanem az, az előtti, könnyítéseket tartalmazott a vasúti infrastruktúrához történő hozzáférés szempontjából. Ha ilyen rendszerrel volt felszerelve egy szerelvény ERTMS rendszerrel, akkor az bizonyos könnyebbségeket kapott. És a kérdés az, hogy az ETMS-sel felszerelt vonatok esetében megadható-e ez a könnyebbség. Ami pedig az ETCS-t illeti, tudjuk, hogy ha az adott vonat meghaladja az adott szakaszon megengedett sebességet, akkor a gép jelez ha fel van szerelve egy ilyen egységgel. Említeném itt a spanyol balesetet ilyen tekintetben, és szeretnék is többet tudni éppen ezért arról, hogy mit nyújtanak a tagállamoknak, ha ilyen ETCS-en van felszerelve a vasút. Rendben van. Onírió úr, egy dolog kiviláglik a negyedik vasúti csomaggal kapcsolatban. Kérdés az, hogy a bizottság az olasz elnökséget is meg tudja majd győzni arról, hogy a technikai pillért, valamint az egységes engedélyezési folyamatot jóvá hagyja. Említették a pont 3, a 3 és négyes forgatókönyveket. Ezekkel kapcsolatban a tesztelési specifikációkról kell kérdeznem. Ezek még nem készültek el. Úgy értettem, hogy a 3.3-as verzió a szakbizottság elé kerül majd júniusban. Tehát egy 3.3-as változat kerül a szakbizottság elé júniusban. De közben folyik a munka a 3.4-esre vonatkozóan is, de ennek nincs meg a technikai specifikációja. A kérdés az, hogy vajon lesz-e egy bizonyos változat esetében egy stabil hosszabb időszak, anélkül, hogy egy újabb változatot, verziót kellene bevezetni. Mert létfontosságú, hogy legyen idő a ö, tesztelésre is. Billó asszony beszélt a tagállamokról, ez nagyon fontos. A tagállamok miért viselkednek olyan furcsán ezzel az egésszel kapcsolatban? Igaz az, hogy ennek semmi köze a technikai kérdésekhez, műszaki kérdésekhez, vagy pedig vasúti kérdésekhez. Ez az egész politikai jellegű kérdés. Én úgy gondolom, hogy meg kell néznünk azt, hogy miért engedjük meg a tagállamoknak azt, hogy eltérjenek a szabályoktól. Akkor, amikor úgy érzik, hogy el kell térniük. Vagy van egy európai rendszerünk, vagy pedig nincs. És ha nincs európai rendszerünk, akkor rendben van, felejtsük el, akkor térjünk vissza a, az elejére, de ha európai rendszert akarunk, akkor ne engedjük meg a kiugrásokat, hogy mindenki a saját kényekedvére járjon el. Ezt kérdezném én, nem tudom, hogy esetleg tud-e válaszolni erre. És még kérdeznék, hogy az ERTMS, valamint a vészfék rendszer, az európai vonat interfész és az ehhez hasonlók miért nem szerepelnek a tilszájban? Ez furcsa, miért nincs ott? És van még valami, a fedélzeti egységek, amelyek egy gyártótól származnak, és én emlékszem, hogy mi volt az elképzelésünk az, hogy lesz egy rendszerünk, tehát kérdezném, hogy egy, az egy gyártótól származó RTMS er fedélzeti egység miért nem tud ö, együtt működni egy másik gyártó ugyanilyen ö, rendszerével. Úgyhogy öné a szó. Köszönöm szépen. Nagyon jól rátapintottak a lényegre, arra, hogy két probléma van itt, egyrészt egy gazdasági, másrészt pedig egy műszaki jellegű probléma. Ami a műszaki problémákat illeti, ön nagyon jól rámutatott arra, hogy mennyire bonyolult ez a rendszer. Számomra és Patricio számára, aki egyébként napi szinten működik együtt az ügynökséggel, tehát számunkra a prioritás az, hogy a technikai specifikációkat, a műszaki leírásokat összhangba hozzuk egymással. Hogyha egy olyan rendszerünk van, melynek alapján néhány havonta új műszaki leírást követelnek, illetve ezt életbe is léptetik, akkor sehová sem jutunk. Így középtávon úgy kell eljárnunk, ahogy a vasúti, negyedik vasúti csomag nyilatkozik. Önök ezt elfogadták, a tanács sajnos nem. Úgyhogy várjuk a két jogalkotó közötti tárgyalásokat azért, hogy ezt a gondot felszámoljuk. Arra van szükségünk, hogy az ügynökség ne csak a gödvállomány tanúsításáért feleljen, hanem a szárazföldi európai rendszerekért is. Véleményünk szerint ez kell, hogy legyen a hatásköre az ügynökségnek. Ez létfontosságú, és számítunk az önök folyamatos támogatására azért, mert ez a lényeg. Akkor, hogy azt szeretnénk, hogy ez a rendszer tényleg működjön. Ezt elmondván meg kell jegyeznem azt is, hogy megpróbáltunk előre tekinteni. Az ügynökséget arra kértük, hogy legyen jóval szigorúbb, mint a múltban. Most készítjük elő a júniusi szakbizottsági szavazásunk terepét, és akkor elindítjuk a 3.3-as forgatókönyvét, verziót, pont. Ez nem azt jelenti, hogy aztán a jövőben nem fejlesztjük tovább a rendszert. Zajlanak már tárgyalások a 3.4-es, 3.5-ös verziókról, stb. stb. Igen, az ágazatot, a rendszerfejlesztőket arra kell bátorítanunk, hogy a rendszeren javítsanak, de ehhez egy feltétel is kötött. A, ö, gondoskodni kell arról, hogy az új ö, fejlesztési tulajdonságok kompatibilisek legyenek a 3.3-as verzióval. Ezt próbáljuk meg, megvalósítani. Itt szükségünk van az ágazat támogatására. A közelmúltban egy nagyon fontos változásnak lehetünk tanulni. Említette ön a ö, gyártók problémáját, a védett piacok problémáját. Igen, a lényeg az, hogy európai szinten járjunk el, és európai szinten legyenek megoldásaink is. Akkor, amikor már ö, a valós életre összpontosítottunk ebben a gyakorlatban, akkor az ágazattal is ezt, a, ezt az interoperabilitási aspektust próbáltuk megbeszélni. A 3.3-as verzió kapcsán már látszik, hogy az ágazat emellett próbálja elkötezni magát. De azért még van teendőnk a nemzeti biztonsági hatóságok szempontjából. Nyilván a hatóságoknak megvan a maguk felelősségi köre. A negyedik csomag még nem lépett hatályba, úgyhogy szükség van a koordinátorokra és az Európai Vasúti Ügynökségre ahhoz, hogy az említett hatóságokat meggyőzzék az európai specifikációk fontosságáról, illetve annak fontosságáról, hogy ezeknek a szabályoknak kell eleget tenni most és mindörökké. Véleményem szerint optimisták lehetünk. Működni fog ez. Miért? Azért, mert mindenki rájön majd arra, hogy az Európa különböző részein megtett beruházásoknak csak akkor van értelme, hogyha a különböző rendszerek kompatibilisek egymással. Említették a kommunikáció kérdését is. Mi nagyon komolyan vesszük az interferencia kérdését. A ö, sűrűn lakott területeken telekommunikációs szolgáltatók miatt vannak interferenciával kapcsolatos gondok, de ez nem műszaki probléma. Ez pusztán azt jelenti, hogy fegyelmeznünk kell a távközlési szolgáltatókat azért, hogy betartsák a rájuk vonatkozó maximális adatok követelményét, és pont ennyi, semmi több. A ö, ö, frekvenciával ö, foglalkozó hatóságokkal már felvettük a kapcsolatot, és a szabályozókkal is a következő generációs rendszerekhez, a 3G, 4G-s rendszerekhez való kompatibilitás kérdése olyan, amelyet nem most kellene megbeszélnünk, azért, mert akkor az egész európai specifikáció problémáját újra megnyitjuk. Először nézzük meg, hogy mi működik, és aztán lépésről lépésre haladjunk és dolgozzunk a további fejlesztéseken. megfelelő időben váltsunk majd 3G-re, 4G-re, de ezt csak akkor tegyük meg, ezt a lépést csak akkor tegyük meg, hogy ha az ezzel kapcsolatos szükséges távközlési technológia is rendelkezésünkre áll. A német helyzetet említették, és más helyzeteket, stb. stb. Látjuk, hogy az országok is nagyon elkötelezettek a német probléma egyébként megoldódott. Karel Wink egyik legnagyobb vívmánya volt tavaly az, hogy megoldást talált a problémára. Minden német érdeket felett sikerült meggyőznie, beleértve a bajorokat is, arról, hogy az ERTMS-t kell használni a különböző folyosókon. Tegnap az Egyesült Királyság is bejelentést tett, és ez fantasztikus. Ők mostanáig rendkívül óvatosak voltak az RTMS-sel er kapcsolatban, de tegnap bejelentették, hogy ezt országszerte alkalmazni fogják majd. Egy nagy problémánk van, Európa szívében, és ezt próbáljuk most megoldani, folytatjuk a tárgyalást a hatóságokkal, megbeszéljük a prioritásokat is, és remélhetőleg a különböző problémákat röviden fel is számoljuk majd, azokat is, amelyekről Lichtenberger asszony beszélt. A tagállamok és a hálózati infrastruktúra kezelőkkel szemben akik állják a költségeket, milyen hatalmunk van? Hát azt mondanám, hogy mivel a negyedik csomag még nem lépett hatályba, az egyetlen dolog, amit tenni tudunk az, hogy rámutatunk arra, hogy ez a rendszer értékes. Az elavult technológiát helyettesíteni kell újjal, vagy ott, ahol ö, nagy megtakarításokat hozhat, ott az ERTMS rendszerrel kell felszerelni a ö, rendszert. Továbbá az európai pénzügyi támogatásra kell összpontosítani, és ezt bevetni ott, ahol erre a leginkább szükség van. Ma a hozzáférési költségeiről szóló modulációt nem hoztam el, nincsenek meg ezek az adatok. Tika asszony beszélt erről, a jelenlegi átdolgozásban figyelünk erre, a hatástanulmány elkészült, és mi is megteszük a magunkét idén ezzel kapcsolatban. De a hálózati infrastruktúra kezelők felé jelzünk. Azt mondtuk nekik, hogy az RTMS nem csak költséget jelent, hanem majd bevételt is, azért, mert ez nagyobb mennyiségű szállítmányokat hozhat majd a számokra. Elkészítettünk egy térképet Európára, ez a dokumentumai között is megtalálható, arról, hogy milyen területeken mutatkoznak hiátusok. Viszont ez bonyolult, azért, mert minden a, a, a forgalom természetétől függ, illetve ezzel függ össze. Köszönöm. Köszönöm, visszaélek itt a helyzetemmel. Az, az interfészre kérdeztem rá az imént az RMTS és más vasúti funkciók között. Sokan mondják azt, hogy ez kész van, a normalizációs vagy szabványosítós dokumentumok kész, kész vannak, egy a vezető bizottság is megfelelő szerepet játszik, de nem. Főleg ott, ahol más funkciókkal kéne összekapcsolódni, például a vészfékezéssel, ez nem történik meg. Van itt valami történés? Valami, történik valami? Válasz. Foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Nagyon komolyan veszi ezt az ügynökség, de nekem az a munkám, hogy az RTMS technikai leírását próbáljam meg leegyszerűsíteni, mert minél több a változás, minél bonyolultabb a rendszer, annál nehezebb elérni az egységes európai rendszer megvalósítását. Ezt júniusig megpróbálom lezárni, és az ügynökséget is arról győzködöm, hogy ebben segítsen, hogy ezt érje el, illetve hogy az ön felvetésére is találjon problémát. Jelenleg vákumban működik az RMTS, ez nyilván nem ideális. A más vasúti funkciókkal együtt kell működni, de kérem most ne térjünk el a lényektől, ami nem más, mint a, ta- a technikai eh, szabványok, a technikai leírás, utána az új, eh, utána az egyéb eh, vasúti funkciókra is kitérünk majd, telekommunikáció, stb. stb. De jelenleg most ezzel foglalkozunk. Elnök, hát ha jól tudom, akkor a standardizáció, tehát a szabványosítós dokumentumok elkészültek megvan a vezetőbizottság, a szociális inkluzióra is van eredmény. Én ezt gondolom. Tehát, mintha már megegyeztünk volna valamiben. Miért van akkor ez így? Válasz. Igen, született egy megegyezés a szabványosításról, de szeretném, ha lenne egy európai szakmai leírás utána meg lehet vizsgálni, hogy hogy lehet a rendszert még javítani. Megvan a rendszer, de hogyha, nincsen, hogyha elkezdünk ismételten a technikai standardokkal foglalkozni, akkor az egész európai rendszer felállása fog késlekedni. Lichtenberger azt mondja. Äh, Lenne egy észrevételem nem vették figyelembe azt, amit én mondottam igazándiból. Tehát eh, az észak-déli útvonalon hatalmas gondokkal szembesülünk. A magán vasúti társaságok nem hajtották végre mindazon kötelezettségeket, amelyek a gördülő állományra vonatkoznak. Következésképpen gondunk van ezeken az új szakaszokon, és hát miért nincsen egy olyan mechanizmus, amely nyomást gyakorolna a vasúti társaságokra? Azok az államok, amelyek előre szaladnak szépen a e rendszerben, így módon értelmetlenné válnak, mert hogy vannak olyan magánvasúti társaságok, amelyek nem hajlandóak ezt, a, ezt az utat követni. Véleményem szerint arra lenne szükség, hogy fellépjünk, mert hogyha nem ezt tesszük, akkor a motiváció is elillan. Jó, ott vannak az alpesi szakaszok, aztán ott van a Bécs körüli háromszögű vonalrendszer, ott a dolgok megoldottak rendben, ezt elismerjük. De mégis a tagállamok hogyan fordulhatnak a választók felé akkor, amikor kiderül, hogy beruházásokat végeztek, miközben ezeket nem aknázzák ki. Ugye a legszebb szavakkal szoktak beszélni a magánvállalkozókról, mégis ezek nem hagyják végre az előírásokat. I don't have the fourth package yet, so I... Még nincs meg a negyedik csomag. Tehát nyilván nem felelős ezért senki. Karel Vink megpróbálja tagállami biztonsági hat, hat, hatóságokat, illetve a magán és állami feleket arra rákényszeríteni, hogy nagyobb fegyelmet gyakor, gyakoroljanak, de nem lehet bíróság elé citálni ezeket a feleket, hogyha még nincs meg a végrehajtási mechanizmus. Elnök, köszönöm szépen. Hát ez egy eléggé szakmai jellegű kérdés volt, de a szenvedélyek itt is felszíre törtek amikor, amikor vasútról van szó, akkor szépen lassan leállnak a dolgok, nem pedig előre mozdulnak, és kialakul bizony a képviselőkben is a frusztráció. Köszönöm a jelentést, a beszámolód. Üdvözöljük Winkel urad, Segítjük abban, támogatjuk abban, hogy a vasút ismételten elinduljon. Tikau asszony, Tikau asszony választókörzetében vannak itt látogatók, üdvözöljük őket. Egyéb kérdések nincs bejelenteni valam következő ülésünk ideje, ez az utolsó szakbizottsági ülés ebben a parlamenti ciklusban. Április 10-én csütörtökön lesz reggel 9-kor a Jan 6Q2 teremben nyilván a lehető leghosszabb sétát szeretnénk, szeretnék ránk kényszeríteni. Tehát Jan 6Q2-ben leszünk, április 10-én 9 órától. Köszönet a tolmácsoknak, köszönet mindenkinek, ezzel berekeztem az ülést.